tárgyalásokat. Utolsó bejelenteni valóm következik, és minden megadom a szót azoknak, akik jelentkeztek most. A tanács elnökével közösen Tajani elnök úr két jogszabályalkotási javaslatot fog aláírni a parlamenti házszabály 78-as szabálya szerint. Ezen jogszabályok címei az ülési jegyzőkönyvben kerülnek majd közlésre. Köszönöm, hogy meg végighallgatták bejelenteni valómat ügyrendi kérdésekben három képviselőtársam kért szót. Frunzulika úr, ügyrendi a kérdése, amit feltesz? Kedves képviselő, kedves elnök asszony, november 20 en Kijevben a Nemzet, Ukrajnai Nemzeti Kisebbségek Fóruma tartott ülést, a román, a magyar, lengyel, szlovák, bolgár, tatár, zsidó kisebbségek képviselőinek részvételével, hogy megvitassák az új oktatási törvényt, amely tiltja a nemzeti kisebbségek ö, oktatá, nyelvi oktatását. Ez az hetes cikke a, a, a törvénynek. Az ülést megszakította a Svoboda mozgalom, ukrán part mozgalom tagjai, és elhagy, a terem elhagyásával kényszerítették a fórum részvevőit. Kérem a parlament foglaljon állást nagyon fontos ügyben. Ö, Ukrajna, az ukrán hatóságok eltűrik az ilyen helyzeteket. Ukrajna, mint Európai Unió társult tagja, be kell tartsa az európai értékeket, normákat, meg kell védje ezeket az értékeket, beleértve a nemzeti kisebbségek emberi jogainak gyakorlását is. Azon jogát is, hogy oktassák nemzeti nyelveiken oktatást biztosítsanak gyermekeiknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Feljegyeztük a megjegyzéseket, észrevételeket, és Fice asszonynak adom meg a szót. Kérdezem, hogy ügyrendi kérdése van-e. Igen, anyanyelvemen szeretnék szólni, elnök asszony. Nos, mindenképpen be kell, hogy jelentsem itt a házban azt, hogy a horvát parlament felfüggesztette a munkáját, és ugyanez az igaz a bosznia-hercegovinai parlamentre is, azért, mert a hágai bíróság nagyon fontos határozatot jelentett be, hat személyt érintően, és a, a hágai törvényszék bejelentése után az egyik elítélt mérget ivott, és a kórházban az életét vesztette. Ezt mindenképpen szerettem volna bejelenteni, ezt az eseményt, hogy mindenki tájékozódjon erről, és továbbítom a törvényszék ítéletét, tehát hogy meghozta az ítéletét a bosnia hercegovinai eseményekről, illetve a hamis tiltakozásokról, hamis állításokról. Most pedig Intvelt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy a politikai vita az nagyon időnként talán túlfűtötté is válik, amikor elszaladnak az érzelmek, de én megdöbbentem, már régóta vagyok politikus, de mégis megdöbbentett engem az, hogy hat lengyel kollégánk megszervezett felakasztását idézőjelbe feltették az internetre. Nagyon örülök annak, hogy Tajani elnök úr rögtön reagált, és a lengyel kormányt a lengyel kormány tájékoztatta, felvette velük a kapcsolatot a hat kollégánk biztonsága érdekében. A lengyel miniszter is elítélte a ezteket a cselekményeket, viszont azt is elmondta, hogy na de hát nézze meg, hogy hogyan viselkednek az európai parlamenti képviselők, és hogy micsoda rágalmakat fogalmaznak meg Lengyelországról. Ennek a háznak az alelnöke hasonló megjegyzéseket tett kollégáiról, jó magamat is beleértve. A szólásszabadság az érvényes természetesen, de azért reménykednék abban, hogy némi tisztelettel viseltetünk egymás iránt, és Tajani elnök úr a lengyel kormányra nyomást fog gyakorolni annak érdekében, hogy ne csak a fizikai integritását tudják megvédeni ezeknek a kollégáknak, hanem a szólásszabadságot is garantálni tudja, akkor is, hogyha olyan dolgokat mondanak, amelyek esetleg nem mindenkinek tetszenek. Köszönöm, elnök asszony! Thank you very much for that very... Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos észrevételt, és ahogy tudja, Tajani elnök úr megteszi a szükséges lépés, lépéseket, talán a tisztelet szót többet is használhatnánk, az igaz. Kollégák, Dartmouth úr kért szót, parancsoljon, köszönöm szépen, elnök asszony. Ügyrendi kérdés, azt szeretném kérdezni, kolléganőmtől, Intvelt asszonytól, hogy a szólásszabadság mellett ennyire határozottan kiáll az Európai Parlamenten kívül. Igaz rá ez az Európai Parlamenten belül is? Elnök. Kollégák, ha megengedik, akkor erre a kérdésre én fogok válaszolni. A válasz igen. Most pedig folytassuk a napirendünkkel a napirend tervezetünk. Harms asszony, elnézést nem vettem észre. Ne, mégsem kért szót? de mégis elnézést kérek, Harms hogy nem voltam biztos benne. El fogunk jutni a napi rendünkhöz, ne aggódjanak. I only wanted uh, to add, uh, to... Csak azt szeretném hozzátenni az aldebeli kollega mondandóját, hogy kiegészítendő. Számomra rettentő ijesztő volt azt, amikor a, a interneten láttam lengyel kollégáink képét, itt olyan képeket, melyeken őket szimbolikusan felakasztották. Ez bizony nem olyan dolog, amit csak úgy a szólásszabadság örve alatt megengedhetünk. Ez bizony inkább bűncselekményhez hasonlít számomra, és tartsuk, adjuk meg a tiszteletet kollégáinknak, és a, az elnökségben lengyel alelnökünket is beleértve, elvárhatjuk azt, hogy ne csak elnézést kérjenek szóban ezen ügyekben, hanem lépjenek is fel ezen cselekmények ellen, amelyek szerintem bűncselekmények. Harms. Köszönöm, Harms asszony. Valóban igaz, nagyon súlyos ügyről van szó. Figyelemmel kísérjük, a plenáris támogatást ad ezen agályoknak és azok kifejezésének. Nem adok most több szót, Tudnilik el kell kezdjük a rendet, de még Kaznodowski úrnak e, megadom. Niepotrzebnie się martwią, e, polskie władze zajmują się tą Köszönöm szépen. A lengyel hatóságok elkezdték az ügy vizsgálatát. Köszönöm szépen a tájékoztatást, Weigel úr. We are expressing our solidarity. Kifejezzük szolidaritásunkat képviselőtársaink irányába, akiket fenyegetnek. A parlament fejezze ki szolidaritását az Európai Parlament két volt tagja iránt is, akiket most Spanyolországban, akik Spanyolországban börtönben vannak. Szerintem, ha semben maradunk ezzel kapcsolatban, akkor ezzel bűrészesek vagyunk. Thank you. Köszönöm. Képviselőtársak, említettem, hogy az elnökök értekezette november 15-én hagyta jóvá a napi rendtervezetet a, a házszabály vonatkozó cikke alapján, és a politikai frakciókkal e, tárgyalva a következő módosításokat jelentem be a napi rendel kapcsolatban. A bizottság nyilatkozata a tisztességes adózási csomagról mértés adózása kapcsolatban elhalasztásra került, ehelyett a afrikai katasztrófával foglalkozó pont került erről. Geiger jelentése a 2017-es tartalék mozgósításáról viszont hozzákerült a, a szavazat programjához. Szakofa asszony EU-Libanon megállapodása tudományos és technológiai megalapod együttműködésről elhalasztása került. Hozzá van ellenvetés ezen napire módosításokkal kapcsolatban, ha nincs, akkor jóvágyjuk azokat. Holnapra vonatkozóan a jogi bizottság elfogadta Ferreira hogy mentességéről szóló jelentést, a vonatkozó házszabálypont alapján ezt a jelentést csütörtökön szavazzuk. Ezekkel a módosításokkal hagyjuk tehát jóvá a két nap napirendjét. Most pedig elkezdhetünk foglalkozni napirend tényleges első pontjával, mely a 2018-as költségvetési eljárás. Elsőként a listán a Költségvetési Bizottság elnöke Michel Artui kapja meg a szót. Talán egy pillanatra megengedik,